Good morning, ladies and gentlemen. I... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom a ma délelőtti ülésünket itt a Regi Szakbizottságban. Folytatjuk a napi rendünkkel, amit tegnap délelőtt jóvá hagytunk. Következő napi rendi pontunk A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2016. év prioritásainak végrehajtása, az erről szóló véleménytervezet megvitatása Fernando Ruaz úr a vélemény előadója, aki készen áll, hogy bemutassa a véleménytervezetét. Az eljárásbeli gondok miatt csak angolul elérhető a véleménytervezet, ezért azt javaslom, hogy ha lehetséges, akkor a módosító indítványokat is angolul küldjék be. Július 20-a szerda délután 5 óra előtt, hogyha ez elfogadható mindannyiunk számára. A véleménytervezetről szeptember 8-án fogunk szavazni, és mivel az E konszakbizottság október 11-én szavaz róla, a mi októberi ülésünk előtt, ezért kénytelenek vagyunk szeptemberben szavazni, és ezért nagyon értékes az időnk, és ezért lenne érdemes az egész eljárást angol nyelven lefolytatni. A véleménytervezet is és a módosítók is tehát ideális esetben angolul szülessenek meg. Ezek a technikai részletek tehát, de fontosak voltak munkánk ritmusa szempontjából. Most pedig meg is adom a szót a ruhász úrnak. Parancsoljon! Sajnos ez a tiéd. Timentos opportunus que ezt Kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak ezért az állásfoglalásért. Szeretnék arra utalni, hogy ebben az évben nagyon sok korlátozást éltünk meg, ezért aztán módosító intézk, módosítókat adtam be, hogy még kiegészíthessük a szöveget. Nagyon szépen szeretném, hogyha ezeket figyelembe vennék. Úgy tűnik nekem, hogy a kohéziós politikában nagyon fontos szerepet játszik az európai szemeszter, különösen az eurózóna számára, de az egész Európai Unió számára. Ez lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok megfelelően reagáljanak de nem csak a tagállamok, hanem más érdekelt felek is. Assim, como um importante elemento de estabilização para a nossa União. Úgyhogy így lehet csak a hozzájárulásunkkal elérni az Európai Uniónak a rendbetételét. Azt a kérdést illetően, hogy csökken a beruházások száma Európában, illetve hogy a hosszú távú fejlesztések is visszaestek, illetve egyre kevesebb az állami beruházások száma. Mindenképpen beruházási terveket kell készítenünk, és az Európai Uniónak támogatnia kell ezeket pénzügyileg. Beadtam egy módosítót a Juncker terv fontosságával kapcsolatban, illetve a teritoriális egyensúly biztosítását illetően, hogy mennyire fontos az, hogy az erőforrások területén ki igazítsák, kiegészítsék egymást. Tegnap itt szó esett a strukturális alapokról. Úgy gondolom, hogy ezek is nagyon fontosak. Nagyon fontos az, hogy a kedvezményezett programokat egyre hatékonyabban támogassuk. Ezen kívül az alapok összehangolását illetően nagyon fontos, hogy keményen kézben tartsák a kezelő hatóságok a projekteket. Ehhez azonban meg kell valósítani a több szintű kezelést, az állami kezelést, horizontális szinten is, és ki kell használni az állami erőforrásokat, illetve biztosítanunk kell azt, hogy az állampolgárok is rálássanak ezekre a tervekre, hogy megakadályozhassuk a korrupciót. Ezt az egész tervet bele kell illesztenünk a hosszú távú gazdasági tervekbe. Az európai szemeszter szabályainak megfelelően 2020-ig, sőt azon túlnyúlóan is a 104-es cikknek megfelelően lépjünk. Nagyon fontos, hogy a politikai szinergiákat biztosítsuk. Az Európai Unióban a szolidaritás alapvető szerepet játszik, a 157-es cikk azt, hivat, azt van hivatal biztosítani, hogy a régiók és tagállamok között hatékonyabb legyen az együttműködés. Az, hogy nincsenek megfelelő erőforrások, hogy azokat nem megfelelően kezelik, ez nem gátolhatja az unió működését. A strukturális és kohéziós alapok megfelelő működéséhez a kezelő hatóságoknak együtt kell működniük. A megvalósításkor figyelembe kell venni a közösségi érdekeket, el kell kerülnünk a helyi beruházásokat, amelyek rossz irányba vezetnek, és nagyon fontos a KKV-k érdekeinek figyelembevétele a gazdasági fejlődés biztosítása érdekében. 2016-ban a Spanyolország és Portugália ellen indítandó eljárás, amit most fontolgat, az Európai Bizottság teljes mértékben igazságtalan, és nem is tér a vezető. Én úgy gondolom, hogy Portugália esetében az erőforrások megvonása megbünteti Portugáliát, miközben minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy fejlesszük az országot. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy a béreket is csökkentettük, az állami kölcsönöket megnyírbáltuk, nagyon nehéz helyzetbe kerültek már eleve az állami szervek, és igazságtalan lenne velük szemben, hogy ha most az Európai Bizottság Portugáliát tovább büntetni. Ennek semmiféle gazdasági logika nem áll a hátterében. Én úgy gondolom, hogy ki kell vizsgálnunk azt, hogy hogy, lehet, hogy lenne lehetséges az, hogy újra gazdasági fejlődést érünk el, fölkurplizunk a gazdaságot, miközben ilyen megkötéseket eszközlünk. 2016-ban támogatnunk kell a beruházásokat, a vállalkozásokat, különösen azokat, amelyeket a struktúrás és kohéziós alapok már támogatnak. Nem szabad szankciókat alkalmaznunk. Amit említettem Portugáliával és Spanyolországgal kapcsolatban, ezek az intézkedések nem logikusak. Az általánosabb helyzetet kell figyelembe vennünk Európában. A Brexitet követően a politikai széttöredezéseket illetően a kormányok megpróbálnak új szerződéseket velük aláíratni, de hogyha ezt teszik az tagállamokkal, akkor hogyan maradhatna egyben az Európai Unió? Portugáliában nem szabad megvalósítani ezeket a szankciókat, eredményes állami beruházásokra van, van szükség arra, hogy megfelelő gazdasági környezetet biztosítsunk a beruházásoknak. Én úgy gondolom, hogy bizonyos tagállamokban külön beruházásokat eszközöltek, és az ex ante értékeléseket is megfelelően elvégezték. A dokumentumban megemlítem külön azokat a beruházásokat, amelyek strukturális változtatásokat hívtak elő, és hozzásegítik a tagállamokat ahhoz, hogy fejlődjenek gazdaságilag és munkahelyeket teremtsenek és így a fenntartható fejlődést támogatják. Bizonyos régiókat kiemeltem, amelyek eleve előnytelen földrajzi helyzetben vannak, és amelyeknek külön támogatásra van szükség a struktúrális alapokból. Végül a strukturális reformokat illetően ezt önkéntes alapon kell megvalósítanunk. A politikai összefogása a különböző programoknak nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy már előre megakadályozunk a jövőbeni elképzeléseket. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a beszámolóját a portugál helyzetről. Azt javaslom, hogy most összpontosítsunk a véleménytervezetre, és először az árnyékadó közül Nilsson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Véleményem szerint az előadó eh, nagyon jó munkát végzett és most megállapodhatunk abban, hogy hogyan kell a végleges formájának kinézni. Különösen a második és ötös módosító, ezek nagyon közel állnak hozzánk, hiszen ez éppen azzal foglalkozik, hogy Európában az állampolgárok elvesztették a bizalmukat. Tegnap már mondtam, a bizalom visszanyerése alapvető fontosságú helyi szinten kell lépni, a régiókban, városokban. Ezért aztán számomra ez a két pont a legfontosabb. Aztán a reformprogramot illetően nagyon jó, hogy ezt megemlítik annak érdekében, hogy egyes régiók tanulhassanak egymástól. Szerintem ebből csak profitálni lehet, hiszen Svédország, amikor belépett az Európai Unióban, akkor nagyon sokat tanultunk, például Skóciától és Velsztől. Úgyhogy mindenkinek csak a hasznára válik, a helyben szétnézhet. De van egy dolog, ami hiányzik ebből a jelentésből, véleményem szerint. Nevezetesen a tervezési időszakban a szociális gazdaságot nem megfelelően támogatjuk. A szociális gazdaság nem más, mint szövetkezeti együttműködési formák és egyebek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy mozgósítsuk az embereket, hogy összefogjanak. <clears throat> Ha európai helyi képviselőkkel beszélgetek, főleg Dél-Európában, ők mindig beszámolnak arról, hogy Dél-Európában mennyire fontos a szociális gazdaság. Azért fontos ezzel foglalkozni, mert szeptem, december 7-én a tanács tavaly úgy döntött, hogy a növekedésnek és a gazdasági fejlődésnek egyik mutatója a szociális gazdaság részesedése. Ez azt jelenti, hogy egy intézkedési tervet kell kidolgozni a 2017-es munkaprogramban, külön a szociális gazdaságra. Így aztán nekünk is feladatunk az, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy vegyük ezt fel a dokumentumot, egyébként pedig örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A, az előadónak a jelentéstervezete nem aggasztó Nyilvánvaló, hogy én a konzervatívok az ICR nevében szólok hozzá. Két dolgot azonban mindenképpen szeretnék kiemelni a jelentésből. A bevezető intézkedések, a beruházási alapokat illetően az, hogy az egészséges gazdasági irányítás megvalósuljon, ez nagyon ellentmondásos az eurózónában. Ugyan a szankciókról szóló vita csábítónak tűnik Spanyolországot és Portugáliát, illetően ez az utolsó ülésünk a nyár előtt. Ezen kívül pont ez a jelentés nem megfelelő kontextusának a témának. Tehát csak úgy, mint Ruaz úr, a konzervatív kollégák is azt szeretnék, hogyha a bizottság csak a legelkerülhetetlenebb esetben alkalmazzák a szankciókat. Talán az arányosan, kiegyensúlyozott módon jelzők jellemezhetnék ezeket az intézkedéseket. A makroökonomiai kondicionalitás kritériumának alkalmazása mindig átlátható kell, hogy legyen, és csak releváns esetekben szabad alkalmazni. Bizonyos kondicionalitásra bizonyos esetekben igenis szükség van. Ötös pont, strukturális fejlesztések. Az, hogy egy külön programot hozzunk létre, a konzervatívak támogatják azt, de a eddig ki nem használt eszív erőforrások segítségével. A kohéziós politika úgy gondolom, hogy a jövőben általában véve azt hangsúlyozni kellene, hogy a fel nem használt előforrásokat mozgósítsuk. A technikai segítségnyújtás. Ezt szeretnénk, hogyha jobban kifejtenénk. Az ICR e többet szeretne foglalkozni ezzel a témával. Mi úgy gondoljuk, hogy a már létező erőforrások egyszerűsítéssel való felhasználása, a bürokrácia kiiktatása való mozgósítása az a megoldás. A dokumentumot általában véve elfogadhatónak tartjuk, de az ICL néhány módosítót ilyen irányba benyújt. Elnök, köszönöm szépen. Az ALDE árnyék előadója én vagyok, úgyhogy ismertettem a véleményeket, és polgárra fogok váltani. Nos, köszönetet szeretnék mondani a vélemény tervezetért. Az ország specifikus ajánlások azt mutatják, hogy nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. Ezért a gazdasági fellendülést és beruházásokat támogató strukturális beruházásokat kell támogatnunk. Úgy gondolom, hogy a strukturális reformok programjait külön támogatnunk kell. A strukturális beruházási alapok felhasználása annak érdekében, hogy a bizottság megfelelő kifizetéseket eszközöljön, elengedhetetlen. Az európai gazdaság lassan növekszik. Ezért aztán maximális szinergiát és komplementaritást kell elérnünk az alapok között. Az eszifet és a eszközöket is beleértve. Ezen kívül a beszámoltathatóság, elszámoltathatóság a 2020-as stratégia területén nagyon fontos, és nagyon fontos, az alapok költségeinek alaposabb felülvizsgálására. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, ez hozzáadott értéket teremthetne a stratégiai célok elérésével. Ezt közvetlenül az európai szemeszterhez kapcsolhatnánk. Szerintem a tagállamokban a beruházási környezet javítására kellene koncentrálnunk. Az országspecifikus ajánlások, a specifikus kondíciók lefektetése alapvető fontosságú, hiszen ez fontos politikai hatásokkal jár a beruházási környezetre. A tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a beruházásokat a leghatékonyabb módon eszközölik. Végül nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Nekünk is, a tagállamoknak is, és az intézményeknek is, annak érdekében, hogy felgyorsuljon a gazdasági növekedés. Ezért aztán módosítókat fogok beadni ezzel kapcsolatban. Elnök Michel asszony. Ja, herzlichen Dank. Und... Köszönöm szépen. És köszönöm szépen az előadónak az előadását. Ich möchte zunächst sagen, das wird kaum überraschen, da wir das schon mehrfach hier äh, unterstrichen haben, dass wir mit dem... Én is szeretném azt hangsúlyozni, hogy az állásfoglalás alapkiinduló pontjával nem értünk egyet teljesen, mert nagyon aggaszt minket, hogy a kohéziós politika a gazdasági irányítás alá kerül, illetve országspecifikus jelentések készülnek ezen a területen. Nagyon fontos, a kohéziós politika céljait megemlíteni. A kohéziós politika a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek kiegyenlítését kellene, hogy szolgálja. Aztán a strukturális reformok, amiket meg kell valósítani. Hát ezzel kapcsolatban készülnek ajánlások a tagállamoknak, de a megvalósításnak a terhe a régiókra hárul. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan ország specifikus ajánlások, amik nagyon jók, nagyon teljesek, de az, hogy így egészében általános ajánlásokat tegyünk, azzal nem értünk egyet. Aztán a nyugdíjak megnyírválása, a nyugdíjkorhatár kitoldása, ezt nem lehet elfogadni. Ezen kívül a jelentéstévő önmagának is ellentmondott tulajdonképpen, hiszen egyrésztről a kohéziós politikát jobban bele akarja iktatni az európai szemeszterbe, de ugyanakkor panaszkodik, hogy Portugália ellenében szankciót eszközlünk. Hát pontosan ezért nem akarjuk mi, hogy a kohéziós politika a gazdasági irányítás az economic governance alá kerüljön. azzal sem értünk teljesen egyet, hogy az új programokat arra élezzék ki, hogy strukturális reformokat valósítsanak meg. E, nem csak erre kellene, hogy szolgáljanak a kohéziós alapok. Köszönöm szépen, és ennek megfelelően módosítokat nyújtunk be. Thank you very much. The next shadow rapporteur, Mr. Roppe. Köszönjük szépen. Robe úr a következő árnyék előadó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én magam is szeretném Rausz kollégának megköszönni a kiváló munkát, ezt a jó minőségű tervezetet. Úgy látszik, hogy az európai gazdasági szakpolitikák koordinációja valódi kihívások előtt áll, és a bizottság ezt tudomásul is vette. A 2013-as téli előrejelzések visszaestek. Azt is tudjuk, hogy nem kifejezetten pozitív a kilátás a statisztik, az új munkahelyek statisztikája területén sem, azt tekint, hogy hány új munkahely jön létre. Tehát igen, szomorú látvány nyújtanak a gazdasági számok. Ezért a bizottság újdonsága, hogy, a, hogy Portugáliára és Spanyolországra is alkalmazták a folyamatot, egészen meglepő. Nem látom, hogy ez a folyamat bárhogyan is segíteni ezeket az országokat azzal, hogy befagyasztják a gazdaság és pénzügyi eszközöket számukra. Ezért ezt is szeretném felvenni a dokumentum végső tervezetében a zöldek mindig is szkeptikusak voltak a deficit folyamat, a túlzott deficit eljárás használatával kapcsolatban, ezért azt javasoljuk a bizottságnak, hogy állítsa le a túlzott deficit eljárást erre a három országra. Ami az specifikus jelentéseket illeti, úgy véljük, hogy ezek az ajánlások ezen ajánlások száma alacsonyabb kellene, hogy legyen, még akkor is, hogyha jó szándék az alapjuk. És természetesen szakértők következtetései alapján dolgozták ki őket. A tény, hogy ilyen sok nagyszámú ajánlás van, nehézé teszi a végrehajtásukat. Vannak az európai gazdasági koordinációban hiányosságok valóban. Előttünk állnak ugyanakkor a, a 2020-as stratégia célkötőzése is, a szegénység folyamatosan nő, és nem jön létre elég új munkahely. Úgy látom, hogy a jelentéstevő ezekre a tényezőkre nem fordít elég figyelmet, mint ahogy a világ tejválságára sem, és az orosz válságra sem. Mindezek a tényezőknek is nagyon komoly hatása volt a egyes tagállamok gazdasági helyzetére. Szeretnék gratulálni ahhoz a szkeptikus megközelítéshez, amelyet a jelentéstevő magára vett a migrációs kérdéssel kapcsolatban, és a munkanélküliség területén. Az én országom egy olyan ország, ahonnan sok ember elvándorol a helyet, hogy megpróbálna ide migrálni. És én valóban azt mondhatom, hogy a migráció pozitív hatásai rövid távon valóban megmutatkozhatnak, de hosszú távon igenis negatívak lesznek. Én már most látom, hogy országomban rengeteg város és falu teljesen kiüresedik. Nem lesznek új emberek, akik bejönnének ide, és itt kezdenének új életet. Ezért mondom azt, hogy olyan intézkedésekre és szakpolitikákra van szükség, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy saját országukban maradjanak. Elnök, Demata asszony, nem látom. Van-e esetleg valaki, aki a nevében átvenné a szót? Úgy látom, nincsen. Ezért Brüan úr, akit szintén nem látok, szintén nem tudja átvenni a szót. Bresso asszony a következő felszólaló, neki adom meg most a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én magam újból olyan gondolatokat szeretnék eh, elő, elővenni a, a dokumentummal kapcsolatban, amely az érvelésre vonatkozik. Alapvetően két fő szakpolitikai irányvételünk van az unió szintjén. Az első a strukturális politikából ered amelynek a célja annak, hogy konvergenciát, közeledést hozol létre a különböző tagállamok gazdaságai között. Ez milyen átszőtte a, azon szektorok mikroökonomiai szintjét, melyeket modernizálni kell, melyekbe beruházások szükségesek. Ez alatt különböző szakpolitikákról beszélünk. A kezünkben van a kap, és a világ és a fejlesztési alap, azok a strukturális és kohéziós alapok, amelyek segítenek előmozdítani a változást, az előrelépést ezen területeken. Emellett ezeknek a hatását elvileg a munkaerőpiacon is érezni kellene, és a szociális területen, az Európai Szociális Alapon keresztül szintén. Ezeknek célja hosszú távú fejlesztés. Nem véletlenül vannak hosszú tervezések, periódusok ezen a területen. Fel kell ismernünk, hogy hol van szükség az egyes ágazatokban befektetésre, modernizációra. Ezzel a mikroökonómiai rendszerbe tudunk belenyúlni, amelyel segíthetjük a vállalkozásokat és a szociális szektort is. Erről ennyi. Emellett a válságok során megerősítettük a többi eszközünket is, melyek szintén számosak. Azok, azok a szakpolitikák, melyek évi tervezésűek, olyan eszközök, amelyek köztes segítséget nyújthatnak. Számos kolléga és a jelentéstevő is azt mondja, hogy ezek nem megfelelően működnek, és sok hibát is vétettünk velük kapcsolatban. Egyes esetekben azonban jók ezek a javaslatok, ugyanis ezek az eszközök inkább a makroökonomiai szinten működnek, és a versenyképességet próbálják erősíteni a teljes gazdaságok számára. Ilyen a munkaerőpiaci, a szociális rendszerek és a nyugdíjrendszerek elősegítése ezek nem konkrét iparágakat vizsgálnak, hanem az adott tagállam gazdaságának általános működését. Ezek azonban teljesen különböző kérdéskörök. Persze vannak közöttük kapcsolatok, makroökonómiailag minden összefügg egymással, ami azt jelenti, hogy konkrét szektorfejlesztések és szektorális beruházások is vannak. Természetes, az európai szemeszter célja azonban az, hogy a gazdasági és, politikai, gazdasági és makroökonomiai politikákat koordinálja, másrészt azonosítsa azokat a szektorokat, nem is annyira szaktorokat, hanem azokat a tényezőket, melyeket, melyek reformra szorulnak. A próbálkozás próbálkozások, melyeknek keretében a strukturális alapokat úgy, próbálják, úgy próbáljuk kihasználni, hogy elérjük az európai szemeszter célkitűzéseit, nem mindig működnek megfelelően. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy valaki ö, felszólal, hogy nem látja, hogy az európai szociális alapok segítenének például a makroökonomiai tényezők segítésében. Az ESZÁ-nak komoly szerepe van az Európai Unió jó működésében, hiszen segíti a konvergenciát, azonban most arra van szükségünk, hogy általánosságban versenyképesebbé tegyük gazdaságainkat. A Juncker terv jól fogalmaz, valóban kooperációra van szükség a beruházási tervek között, emellett azonban a kohéziós politikákra is támaszkodni kell. és a versenyképességi politikáinkat is ezen célra kell használni. Én azonban úgy gondolom, hogy nem ezek a megfelelő eszközök, és megzavarják a dolgunkat. Ezek a kondicionálítások is nagy hibát okozhatnak, hiszen olyasmire vonatkoznak, amiket már megígértek a tagállamok. Azonban meg is büntetik azokat a régiókat és térségeket, akik nem akik bár a lehető legjobban próbálják meg a célokat elérni, mégsem képesek rá. Ezeket a programokat ezért saját helyi értéken kellene értékelni. Nem pedig az szerint, hogy milyen makroökonomiai hatásuk van. Ez egy egészen más politikai terület kellene, hogy legyen. Ahogyan az elnök asszony is mondta, megfelelő, mély megbeszélésre van szükség arról, hogy az európai szemeszter politikáit hogyan tudjuk átalakítani, és hogyan közelítjük meg a makroökonomiai kérdéseket. Például lehet, hogy szükség van valamilyen konvergencia kódexre, vagy hasonló eszközre. Ezek a lehetőségek olyan rugalmas eszköztárat hozhatnának létre, amelynek szélesebb hatása lehetne a gazdaságokra, és könnyebben kezelhetőek lennének, hiszen szociális paramétereket is magába foglal, magukba foglalnának. Ezért azt kérném a jelentés összeállítójától, hogy emlékeztessen minket erre is. Hiszen amikor az előadó bizonyos tagállamok nehézségeiről ér, például a makroekonomiai szankciókról, akkor nem mindig eh, domborítja ki, hogy a szociális alapok politikájára is hatással van. Ez pedig hiba lehet, hiszen ez a regionális bizottság egyik fő témaköre. A makroökonomi kondicionalitás szerepe általánosságban az, hogy összeköse a két politikai területet. Köszönjük szépen. Fel kíván-e szólalni még valaki? Fannister úr, új, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azért késtem meg, mert az IMKO bizottságban is részt kellett vennem. Csupán reflektálni szeretnék az elhangzottakra. A legutóbbi intervenció, amit hallottunk, egyértelmű volt, hogy nincsen kapcsolat, valóban nincsen kapcsolat ezen területek között. Én úgy látom, hogy ez nem jó olvasata a lépéseknek, melyeket már megtettünk. Hiszen valóban szükséges ezek, ilyen kapcsolatokat feltérképeznünk. A makroökonomia mindig kapcsolódik a mikroökonomiára, mikroökonomiához. Számos ajánlás van a tagállamok számára, amiket követni kell, amelyek azután felépítik ezt a kapcsolatot. rengeteg olyan fiatallal találkozunk, akik már, már befejezték tanulmányaikat, de nincsen számukra elég munkahely. Ezt a jelenséget például két irányból tudjuk megvizsgálni. A mi oldalunkról, hogy növekedés és munkahelyteremtési programot indítunk, vagy a másik irányból, hogy az oktatási rendszerrel foglalkozunk. Ebből rengeteg különböző ajánlást tudunk végrehajtani, létrehozni és vonatkoztatni. Ez azután a hatékonyságra is hatással van. Nem tehetjük meg, hogy csukott szemmel hozunk intézkedéseket, majd aztán rábízzuk az alapokra, hogy adjanak rá pénzt. Mi soha nem is szerettük volna ezt elérni. Hogyha az én dokumentumomat nézi meg, abban kimondjuk, hogy az országspecifikus ajánlások negyede kapcsolódik a politikánkhoz. Nem fedhetik át egymást, de kapcsolatban állnak. Ez lényege a politika, politikánknak. Ezzel talán közelebb is állok azon megfogalmazáshoz, melyet az előadó használt. Sajnálatosnak tartanám azt, hogyha a gazdaság stimuláló eszközeinkkel és a pénzünkkel nem ugyanazt a célt szolgálnánk, mint a másik terület, mint a többi politika. a bizottság önmaga is kioszthat dokumentumokat, de természetesen kommentálhat más dossziékat is az intézkedés, az intézmények között. Így képesek vagyunk a magas szintű célokat közösen megvalósítani. A kohéziós és strukturális politika is egymást erősíti. A jövőbeli továbbfejlődést pedig szintén jól leírja a dokumentum. Ha képesek vagyunk felismerni azokat a pontokat, amelyek a végrehajtásban nem megfelelőek, és ezt ország specifikusan vizsgáljuk meg, mint ahogy a 16 per 3-as jelentésnél is, ahol áttekintjük röviden az eszközöket, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hol kapcsolódnak, hol érintik egymást a különböző részterületek. Valószínűleg ugyanabban a hajóban ülünk, nem pedig két különbözőben. Az európai hajóban evezünk mindannyian, európai csónakban evezünk mindannyian. Tegnap is elhangzott már, hogy nem érhetünk el odáig, hogy bizonyos szakpolitikáinkat egyszerűen leállítják, és bizonyos pénzügyi eszközeink egyszerűen megszűnnek. Ez csupán reflexió volt az elhangzottakra. Köszönöm. Köszönjük szépen, Krell asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is elnézést kérek, hogy késtem az ülésről, de szerettem volna egyértelműen megköszönni az előadónak, hogy az új strukturális reform támogatási programot is megemlítette a dokumentumban. Nagyon fontosnak tartom ezt ugyanis. A megbeszélésben, amit már hallottam, úgy éreztem, hogy egyes kollégák azt hiszik, hogy eszközöket vonnánk el a kohéziós politikától, a makroökonomiai projektek számára. Szeretném ezt egyértelműsíteni, tisztázni, hogy nem így van. A bizottság az új periódus kapcsolatos tárgyalások során sikeresen kivívta azt, hogy magasabb technikai segítségi eszközöket kapjon, és ezen eszközök egy részét fogja tudni az új eszköz rendelkezésre állítani, ahol valóban technikai támogatást biztosít. Ez mindig önkéntes alapon megy, a tagállamokkal való megbeszéléssel, melynek keretében olyan szakértőket kaphatnak, akik segítséget nyújtanak abban, hogy milyen, hogy a bizonyos reformjavaslatokat hogyan lehet átvinni a realitásba, mint ahogy ezt az ország specifikus ajánlásokban is előírták. Köszönöm a szót. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hivatkozás. Ezért is örülök annak, hogy az előadó megemlíti, hogy ez nem automatikusan lesz megújítva, hanem itt most egyszeri eszköz, ezért meg kell néznünk, hogy uh, hogyan használjuk, ez nem precedens esetű, nem precedens jellegű eset. Ezt mindenképpen egyértelműsíteni akartam. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e más kolléga, aki fel szeretne szólalni? Nincsen, úgy látom. Az Európai Bizottságtól is érkeztek vendégeink, az ECFIN főigazgatóságról és a régió főigazgatóságról is. Kinek adhatom meg előbb a szót? Esetleg mindenkinek egyszerre. ECFIN főigazgatóság? Úgy látom nem. Tehát ki szeretné átvenni a szót? akkor én leszek Ivanka Látkova a regió főigazgatóságtól. Számos okos gondolatot hallottam a szankciókról és a bírságokról, amilyen, hogy, és arról, hogy milyen szankcionális hatása lesz ennek a tagállamokra és a régiókra. A kohézus politikával kapcsolatban, nem tudom, hogy ki volt itt a tegnapi napon, ahol amikor a Defa is közöttünk volt, és elmondta, hogy két fontos dolgot nem feledhetünk el. Az egyik az, hogy minden tagállamnak stabil makroökonomiai helyzetre van szüksége ahhoz, hogy a beruházások valóban meghozzák a céljaikat. És ez az egyik cél, amelyen az új kohéziós szakpolitikában dolgozunk, az ex-ante kondicionalitásokkal, hogy olyan feltételeket hozzunk létre a beruházásokhoz, amik ezt lehetővé teszik. Hiszen nem csak beruházási szakpolitikára van szó, a kohéziós politika, fejlesztési politika is, ez az egyik. A másik pedig a szankciókkal kapcsolatos, a kohéziós politika tekintetében, azokról nem beszélhetek, amik a makroökonomiai oldalra tartoznak, de a kohéziós oldalról igen. A szankciók, amelyekről most beszélünk, olyan kötelezettségvállalásokról szólnak, amelyek 2017-re vonatkoznak, nem kifizetésekre. Az 15-ös, 16-osokra, illetve emellett melyeket már megtettek. Jelenleg pont ezeken dolgozunk, és vannak olyan operatív programok, melyek kicsit megcsúszva kezdődtek, de azt hiszem, hogy tegnap megfelelően megbeszéltük ezeket. Ugyanis eddig a régiókkal és a tagállamokkal nagyon sűrűn együtt dolgoztunk annak érdekében, hogy a feltételeket teljesítsük, hogy minél hatékonyabban tudjuk átadni, kifizetni ezeket az alapokat. Tehát természetesen voltak csúszások, késések hogy miért vannak a mai szinten ezek a kifizetések? Azért, mert három éve folynak már a kötelezettségvállalások, és a szankciók csak ezekre vonatkoznak, nem a kifizetésekre. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor feldolgozunk ezeket a számokat, a statisztikákat. És mindannyian tudjuk, hogy, a, hogy mostanában Európában olyan helyzetben vagyunk, melynek keretében tényleg rá kell venni az embereket arra, hogy ők is együtt érezzenek az európai projekttel az Unióval. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ruász úr kíván-e reagálni? Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção curta, uma primeira, para esclarecer uma situação. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én magam is szeretnék a szankciókra szankciókkal kapcsolatosan kicsit egyértelműsíteni valamit. Ez nem része a dokumentációnak, dokumentumnak, azonban nagyon fontos kérdés, ugyanis közös törekvést próbálunk elérni. A def- túlzott deficit eljárás határát 0,2%-kal túlléptük. Úgy tűnik, hogy most egy országot azért szankcion, úgy szankcionálunk, hogy közben valójában a megfelelő útra, úton vannak, megfelelő irányba mennek. Ezért én úgy érzem, hogy ezek a szankciók kontraproduktívak. Ugyanis igenis a jó úton vagyunk, a jó irányba haladunk, ráadásul azon az úton, amit a bizottság írt elő számunkra. A bizottság és a többi intézmény. És még valamit szerettem volna, szeretném megköszönni a kollégának a kritikát az ország specifikus javaslatokkal kapcsolatban, ezt természetesen feljegyeztem én magam is. Nem szeretnék konkrétan semmi részlettel foglalkozni, csak általánosságban. Meghallgattam a hozzászólásokat, amelyeket szintén feljegyeztem. Azonban lenne még egy szavam a szociális gazdasággal kapcsolatban. A kollégám javaslata, hogy jobban hallgassunk a régiókra és az egyes városokra. És semmi más nem csinálok szívesebben. 24 éve már más nem teszek, mint polgármesterként hallgatom az embereket, és mindig felszólalok országom helyi önkormányzataiért. Nagyon fontos, hogy sok figyelmet fordítsunk rájuk. A szociális gazdaság kiemelt fontosságú a társadalmunkban főleg olyan országokban, ahol kevesen élnek, ahol viszonylag kicsi, alacsony a népsűrűség. Portugáliában valóban tudnunk kell lazítani a helyzeten, ugyanis a válság nagyon erősen érintette az országot és gazdaságát is. Ezzel kapcsolatban részletesen nem kívánok foglalkozni, ugyanakkor magát a javaslatot nagyon is köszönöm, ugyanis egyetértek vele. És nagy érdeklődéssel várom a módosítókat, ugyanis nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a kollégáknak és a bizottságnak is, amit elmondtak, ami elhangzott a korábbiakban. Meg vagyok győződve arról, hogy az árnyék előadókkal való megbeszélés is pozitív lesz a dokumentummal kapcsolatban. Más nem maradt hátra, mint hogy mindenkinek kellemes vakációt kívánja. Köszönöm. Thank you. The, the whole meeting today will be under this line of uh, good wishes. Köszönjük szépen a jó kívánságokat. Mikrofon nélküli közbeszólások történnek. We can do this. We can do this. Okay. We, we continue, we continue now. Folytatjuk a következő napi rendi pontunkkal. az EU általános költségvetése a 2017-es pénzügyi évre összes szakasz. A költségvetési szakbizottság az illetékes, ami véleményünk előadója Vón úr, aki bejelenti, bemutatja véleménytervezetét. Azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 22 péntek dél legyen. Ezután szeptember 8-ai ülésünkön tudunk szavazni, hiszen a Költségvetési Szakbizottság október 11-én szavaz róla. A, ezért aztán a szeptemberi ülésünkön kell szavazni, csak úgy, mint az előző napirendi pont esetében. Mivel nagyon szoros a menetrend, ez a jelentés tervezet a rendszerben nem lesz elérhető különböző nyelveken, ezért kérem, hogy a módosító indítványaikat angol nyelven a regi titkárságnak küldjék el e-mailben. Így tudunk időt megtakarítani, és főleg angol nyelven fogunk dolgozni. A véleménytervezeten von úr, öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ezt a költségvetés tervezetet most jobban hagyta a bizottság. Tudjuk, hogy miért, kicsit később, mint általában, de végül megkaptuk. Elszakbizottsági kollégák különösen jól fogják tudni, hogy az EU költségvetésének egyharmada kohézióra van elkülönítve. A kohéziós politikai befektetési eszközök nagy költséget jelentenek az EU-nak, de sok tagállamban és sok régióban ez a beruházások fő forrása. A költségvezés tervezettel kapcsolatban az 1B fejezetben, a kifizetési erőjányzatokban 37,3 milliárd eurós csökkentés, ez 23,05 százalékos csökkentés a korábbi évhez képest a bizottság javaslatában, tehát 2017-re ez egy óriási csökkentés. A lassú indulás után az operatív programok 2017-re már a végrehajtásban egy lendületesebb időszakba fognak kerülni, de a kötelezettségvállalásainkat, hogyha nem tudjuk teljesíteni a költségvetésből, ez a végrehajtásban késlekedéshez vezethet. Azok a kollégák, akik tegnap is itt voltak, és Defa úrral találkoztak, ő is azt mondta, hogy ez szerinte nem probléma, mert ezt a csökkentést a különböző tagállamokból származó információ alapján eszközölték, a végrehajtási helyzet elemzése után, tehát ez a 235 százalékos csökkentés szerintük nem fog problémát okozni, de hasznos lenne, hogyha a szakbizottságunk egy lebontást vagy elemzést kapna a tagállami igényekről, hogy mi maguk is láthassuk, hogy, ez a, hogy miért javasolta a bizottság ezt a csökkentést illetve szakbizottságként szerintem ragaszkodnunk kéne hozzá, hogy a tanács további csökkentésekkel ne sújtsa a költségvetés tervezetet. Tegnap a koordinátori ülésen is úgy döntöttünk, hogy módosítókat fogunk benyújtani, amelyek megpróbálják a tanácsi esetleges csökkentéseket eleve megakadályozni. Remélem a kollégák ezt a javaslatot el fogják fogadni ma is. A szavazás ról a menetrendet az elnök asszony felvázolta, nagyon rövid időnk van, de remélem a kollégák mai kommentárjaikkal, illetve a benyújtott módosítóikkal eddig is tudják majd javítani a szövegtervezetet. Elnök, köszönöm szépen! Az árnyékedadóknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretnék a vélemény előadójának gratulálni a munkájához. Csak két megjegyzésem lenne ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban. A kifizetési hátralékok problémája ismét sújtani fog bennünket, ismét és ismét. Ez nyilvánvaló. Mondhatom így. Von úrhoz hasonlóan a Költségvetési Szakbizottságban töltöttem be ilyen szerepet, és ugyanezt a problémát láttuk. Valami strukturális probléma van azzal, ahogy a bizottság a struktúrális alapokat kezeli, és a kifizetési eljárásokat. Jobban oda kell erre figyelnünk, és felhívnunk a bizottságot, hogy hatékony megoldással álljon elő. Az egyetemek, KKV-k, helyi hatóságok, regionális hatóságok nagyon igénylik az EU-s finanszírozást, de ha a kifizetések késlekednek, az problémához vezet. A másik fontos dolog az egyszerűsítésre való igény. Igen, szükségünk van rá, és igen, a kedvezményezetteknek is szüksége van rá, de valamit tennünk kell ezzel kapcsolatban, ahelyett, hogy csak itt a szakbizottságban egyik jelentést fogadjuk el a másik után, aminek korlátozott hatása van, és nem érünk el vele semmit. Még egyszer gratulálok a von úrnak a pragmatikus megközelítésért, amit alkalmazott a jelentés tervezetében. Köszönöm szépen a következő árnyék előadó, Tomasics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözöljük ezt a véleményt és a bizottság erőfeszítéseit, hogy fejlesz -e azt a stratégiát, hogy az eredményre összpontosítson az EU-s költségvetés, illetve azt, hogy tovább egyszerűsítsék az EU finanszírozását. Különösen gondolok az EU által finanszírozott projektek végrehajtására. A kifizetések, amiket javasoltak, nem elégségesek az 1B fejezetben, és hangsúlyozom azt is, hogy nagyon fontos, pontos és megbízható bevételi ö, terveket kialakítani, hogy tudjuk, hogy a tagállamoknak mennyivel kell kiegészíteni az EU-s költségvetést felhívom a figyelmet az 1B fejezetben a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok közötti szakadékra is, ha 16,3-ról 17 millió, milliárdra nőtt ez a szakadék. Ha nincs elégséges költségvetési erőforrás, akkor nem tudjuk ezt a szakadék növekedést betömni. Félek attól, hogy negatív hatással lesz mindez a kifizetési hátralékokra, a kifizetetlen számlákra a több éves pénzügyi keret második felében. Köszönöm szépen, én vagyok a következő árnyékelő előadó az Álde nevében. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a pragmatikus és hatékony megközelítésért, amit a véleménytervezet kialakításakor alkalmazott, de nagyon komoly aggodalmam van, hogy a kohéziós költségvetést drámaian csökkentették 23,5%-kal 2016-hoz képest. Nagyon alacsony szintje valósult meg a kohéziós politikák megvalósításának. Ezért azt várhatjuk, hogy a strukturális és beruházási alapok következő évi felvétele, abszorpciója el fogja érni a maximális szintet. Ennek következtében még nagyobb szükség lesz a kifizetésekre, a kifizetési előirányzatokra. Ezért azt javaslom, hogy biztosítsuk a megfelelő előirányzatokat, különösen a kifizetési előirányzatok területén 2017-es költségvetésünket meg kell erősíteni. Hogy ne kezd, kerüljünk olyan helyzetbe, amikor nem tudjuk kifizetni a számlákat. Még egyszer hangsúlyozom, hogy rendkívül fontos, a megfelelő finanszírozási hátteret biztosítani, illetve a programok megfelelő költségvetési irányítását, különösen azokon a programok esetében, amelyek munkahelyeket teremtenek. Hogyha nem tudjuk ezeket támogatni, azzal a kohéziós politika céljait ássuk alá, az Európa 2020-as programot és magának a szakpolitikának a hitelességét is alássuk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni e stratégia céljainak a fontosságát, hiszen ezzel próbáljuk az állampolgárok bizalmát visszaállítani az Európai Unióban. Az Európai Bizottság és a tagállami kormányok fel kellene, hogy mérjék az összes végrehajtás álló programot, félidős felülvizsgálatra van szükség, és hogyha ezek nem elég hatékonyak, akkor kiigazításra van szükség, vagy a rájuk szánt összegeket máshova kell átcsoportosítani. Ami pedig azt illeti, hogy a meglévő kihívásokkal mit kell tennünk, az Európai Bizottság vegye fel a kapcsolatot és dolgozzon együtt aktívan a tagállamokkal, különösen az operatív programok esetében, amelyek esetében jobb interakcióra van szükség az ESB alapok és a menekültek, valamint a biztonsággal kapcsolatos kérdések megoldások között. A kiegészítő jelleget és a szinergiákat biztosítani kell az EU-s alapok között, az FC-t is beleértve, és olyan rendszerre van szükség, ami rámutat a lehetséges keresztfinanszírozási lehetőségekre. Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy a tagállamok képesek legyenek felvenni az összes pénzt, az összes forrásból, miközben a költségvetési forrásokat a magánszektorból érkező beruházásokkal összpo, tudják összehangolni, így a költségvetés multiplikátor hatás is érvényesülhet. Most pedig a többi árnyék előadónak adom meg a szót, a Rapa úr van asszony helyett öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony valóban Monika van a nevében szólalok fel, aki elnézést kér, hogy nem tud itt lenni a mai ülésem. Nagyon hálás a jelentéstevőnek a munkájáért, és van egy sor javaslata a véleménytervezethez. Egyszerűsíteni kell az EU finanszírozáshoz kapcsolódó szabályokat. Ez kapcsolódik az Európa 2020-as stratégiához, az egyszerűsítés révén egyszerűbben tudnánk megvalósítani a stratégiát. A dokumentum a kohéziós pont, politika fontosságát megfelelően hangsúlyozza, és helyesen mutat rá a hiányosságra is. Támogatjuk ennek a véleménynek a tervezetét. És még azt szeretném hozzátenni, hogy a nemzeti elkülönített költségvetések egyenlősége a legfrissebb statisztikai alapok felhasználásával jobban ki lehetne alakítható. Görögország, Ciprus, Portugália és Spanyolország, amelyek a válságban vannak, a szolidaritás jelleképpen további átcsoportosításokat igényelnek. Csehország, Litvánia, Horvátország és más országok szintén kérhetnék, hogy további támogatást kapjanak olyan területeken, amelyek hozzáadott értéket tudnak képviselni, mint például a fiatalok foglalkoztatása, a menekült és migráns válság kezelése és a fenntartató fejlődés. Szeretnénk azt látni, hogyha aktívabb intézkedések jelenének meg az, az Európai Bizottság tervezetében az éghajlatváltozással kapcsolatos területen is, most csak 20% az erre elkülönített költségvetési arány, ami eléggé szerénynek tűnik a COP21-es vállalásainkhoz képest. Az is fontos, hogy a gender aspektust minden szakpolitikában megjelentessük, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kiváló szövegtervezetért, és az ányék előadónk a jövőben is nagy örömmel fog együttműködni. Kíván-e más kolléga hozzászólni? Fanny Szteroly úr, köszönöm szépen, köszönöm ezt az átfogó véleménytervezetet. Talán össze tudnánk kapcsolni azzal a javaslattal, ami a éves pénzügyi keretre vonatkozó állásfoglalásunkban szerepelt, mely szerint nem kapják vissza a tagállamok a pénzeket azokban az években, amikor nem költötték el az összes pénzt. A félidős felvizsgálattal kapcsolatos jelentésünkből is átemelhetünk gondolatokat, hiszen itt is egy több éves tervről van szó. És a, az elmaradt kifizetéseket valamikor mégiscsak ki kell fizetni, De hogyha a fel nem használt kereteket a tagállamoknál hagyjuk, akkor még komolyabb problémáink lesznek a későbbi kifizetésekkel. A, mindez érinti a, tehát az elkövetkezendő években fel nem használt kereteket, illetve a kifizetési hátralékokat is, és valahogy ezt a kettőt össze kéne kapcsolni, és érdemes lenne ezt a gondolatkört beemelni a véleménytervezetbe, érdekelne a vélemény előadójának a gondolata arról, hogy ez a szakbizottság ezt a javaslatot megteheti-e. Köszönöm, kívánna bárki más hozzászólni? Buda úr, igen, mondtam is, hogy jön a következő hozzászóló, és elfeledkeztem róla raportor pentru... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is jelentéstevő vagyok, és árnyékelőadó ennek a dokumentumnak az esetében. Szeretném felhívni a figyelmüket egy veszélyforrásra, hogyha a kohéziós alapokat megkurtítjuk 23,5%-kal, az hiba. Tegnap beszéltünk arról, hogy a kohéziós alapnak mik az előnyei a tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, akik ennek a, az eszköznek a segítségével élnek túl. Ezért aztán teljesen érthetetlen, hogy pont ezt az alapot nyírválják meg 23,5%-kal. Ez fajta, egyfajta tendencia a bizottságban, hogy állandóan csökkentik a kohéziós alapokat, illetve a kapra szánt összegeket. Nem beszélhetünk egyfajtában több Európáról, miközben az összegek kevesebbek, hiszen pont ezekkel az alapokkal érezteti Európa a hatását, hogyha a pozitív hatásokról beszélünk otthon a tagállamokban. Elnök, köszönöm. Van-e még megjegyzés? Nincs. Akkor a bizottság képviselője a DG Regiótól? Igen? Filip <clears throat> Zsuré vagyok. A DG Regióban a pénzügyi menedzsment igazgatója. Uh, I have a uh, listen uh, to your concern, and I will try to explain uh, all... Szeretnék rámutatni arra, hogy hogyan uh, értük el azokat a számadatokat, amiket 2017-re kivetítünk. 2017 kohéziós politika, ez egy átmeneti év. Miért? Csökkennek az erőforrások a 2007-2013-as időszakhoz képest, de ugyanakkor 33%-kal a volumen az nő. Mi történt a régi időszakhoz képest? Az idén fizettük ki az utolsó időközi kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy virtuálisan nincsen lemaradásunk, kivéve a felfüggesztett régi programokat, jövő évben pedig lezárjuk a 2007-2013-as időszakot. De a lezáráshoz 2017. március végéig lehet beadni utoljára a dokumentumokat. Ez azt jelenti, hogy sok program ö, effektíve csak 2018-2019-ben zárul majd le. De nagyon optimisták vagyunk, optimistábbak, mint az előző időszakban. Kicsit gyorsabban haladnak a dolgok. Most pedig A 2014-2020-as időszakot illetően itt profiloztuk az előző időszak kifizetéseit, megpróbáltuk felállítani a jellemzőket. Ahogy Walter Defa is elmagyarázta tegnap, ezt keresztegyeztettük a tagállami előrejelzésekkel, amiket tavaly januárban adtak be, és kicsit az előrejelzések alatt maradtunk. Miért? Azért, mert észrevettük, hogy általában a tagállamok túlbecslik az előrejelzéseiket, de nagyjából egybeesünk. Tehát ez a költségvetés megemelte a térítéseket, gyorsabbak vagyunk, és úgy tűnik számunkra, hogy a költségvetéssel összeegyeztethető a kimutatás. Aztán a tagállamok előrejelzéseit illetően Februárban a kifizetésekről szóló intézményközi egyeztetésen már ezt megtettük, hogy ismertessük ezeket, de majd elmagyarázzuk, hogy pontosan hogyan értekeltük ezeket. Aztán a második a lemaradások kérdése. Az új programban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az MFF-ben van egy eszköz, ami nem létezett egyik, ez pedig a kifizetések globális marzsa. Ez az lehetővé teszi, hogy az MFF-en belül kifizetéseket áttoljunk egyik évre a másikra. Ez így megkönnyíti a dolgunkat, és mindig a szükségletekhez a kohéziós politika szükségleteihez igazíthatjuk a kifizetéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Von úr, szeretné lezárni ezt a vitát? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a megjegyzéseket is. Sok mindent felvetettek a kollégák, néhány új témát és néhány fontos témát a migránsválságot, a fiatalok munkanélküliségét, az egyszerűsítést, a nemzeti borítékokat, és az el nem költött pénzek visszaosztását a tagállamok. között. lehet, hogy még érdemes lenne megvizsgálni, és Lambertnek majd visszajelzek ezzel kapcsolatban. Aztán a 23,5-es csökkentés a 2B fejezetben 2017-ben aztán a kifizetések lemaradása. Tudjuk, hogy jelenleg két milliárdra becsülhető ez az év végéig, de a becslések azt is mutatják, hogy növekedni fog a lemaradás. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság megint elküldené nekünk a tagállamok előrejelzését. Igen, hallottunk egy magyarázatot a bizottságtól erről, erről a 23,5%-os csökkentésről gondolkozva azonban mégis kéne ezt vizsgálnunk. Aztán kollégák, kérem támogassák azokat a módosítókat, ahol a kollégák a visszatartott összegeket célozzák meg. Elnök, köszönöm szépen. Ezt a vitát lezárom erről a napi rendi pontról, és most pedig Csikó úrnak a jelentése az Európai Unió Szolidaritási Alapja értékelés a szolidaritási alap működésének értékelése. Csikú úr május 21-én nyújtotta be az eredeti dokumentumot. December végéig fogunk szavazni véglegesen. Ebben a szakbizottságban, októberben valószínűleg. Úgyhogy a módosítók határideje Július 19. kett, 12 óra. Csikúr, megfelel? Akkor őné a szó. Köszönöm szépen. Ahogy tudják, 2015. októberében a bizottság elkészített egy jelentést arról, hogy 2014 évben hogyan használták fel a szolidaritási alapokat. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy áttekintsék az alap működését. A bizottságunk úgy döntött a saját kezdeményezésű jelentést nyújt be, és eh, ahogy már ez elhangzott, el kell kerülnünk a katasztrófákat, és koncentrálnunk kell az erőforrásainkat. Vannak különböző tényezők, például a természeti csapások kérdése, a nemzeti és nemzetközi segélyek igénybevétele. Aztán az áldozatok segítsége, a jogorvoslat, a szolidaritási alap, alapelképzelése ez. A prevenció kérdése, a szolidaritási alap kötődik más alapokhoz, mint például a kohéziós alap. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a hatékony együttműködés a helyi, regionális és nemzeti szintű szervek között. Először is, mivel a természeti katasztrófák nem láthatók előre, ezért a reagálás gyorsasága alapvető fontosságú. Az ilyen katasztrófák nem csak nagy csapást jelentenek a helyiek számára, de a helyi hatóságok költségvetését is megterhelik. Ezért aztán 10 hét a határidő a kérelmek benyújtására, hogy a helyi hatóságok visszatéréseket kérhessenek, de a gyakorlat bebizonyította, hogy ez az idő nem elegendő. És ezért kiterjesztették a 10 hetes határidőt 14 hétre. Ez még mindig nem elegendő, a helyi hatóságok gyakran nem képesek a dokumentumokat előállítani ennyi idő alatt. nem teszi lehetővé számukra ez a határidő, hogy megfelelő dokumentumokat állítsanak közben, közben pedig nagyon fontos lenne a sebesség. A 12 hetes határidő véleményem szerint elegendő hosszúságú lenne a dokumentumok összefésülésére és a hatékony segítésére hogy az áldozatok ne érezzék úgy, hogy cserben hagyták őket. Ez, ez nagyon fontos lenne, és ezt kérem önöktől, hogy nagy katasztrófák esetében, olyan országok esetében, amelyeket már amúgy is sújtott a pénzügyi válság, például Szardínia, 2013-ban áradások voltak, 16-an vesztették életüket és nagyon sokakat érintett még ez a katasztrófa. A segítségnyújtás lehetővé tett, hogy gyorsan beavatkozzunk, de a jogi kereteket úgy kell kiigazítani, hogy hozzá igazítsuk ezekhez a helyzetekhez. Horvátországban például 2013-ban 7 hónapot csúszott a segítségnyújtás, és így másfél évig tartott, amíg az alapokat megkaphatták azok, akiket érintett a katasztrófa. Tehát még egyszer nagyon fontos lenne a prevenciós és kiegészítő tevékenységek támogatása. Gyakran a pénzek túl későn érkeznek, különösen a prevenció részéről. A rekonstrukció, az újjáépítés, az infrastruktúrák rendbehozása, amíg ez nem történik meg, addig nehéz segíteni. Úgyhogy a szolidaritási alapok ki kell, hogy egészítsék a kohéziós alapokat. A költségeket illetően a döntéshozatali szint Ezen a szinten az alapok kezelését illetően javítanunk kell. Az átláthatóság az fontos lenne. Különösen, ahogy említettem, a nagyobb természeti katasztrófák esetében. A döntéshozóknak együtt kell működniük, együtt kell működniük a kedvezményezettekkel. Ez kell, hogy a szolidaritási alap lényege legyen. A helyi és regionális hatóságoknak is tartaniuk kell a kapcsolatot. Én a jobb kommunikációt is támogattam nagy közönség felé, hogy lehetővé tegyük az érintettek számára, hogy az alkalmazható eljárásokat követhessék. A jobb információ áramlás. Az elengedhetetlen, és úgy gondolom végül, hogy a kollégák munkája nagy segítségemre volt, és nagyon jó minőségű, de a módosítókban más területekre is kitérhetnek, például az eljárások felgyorsítására. Nagyon fontos, hogy így megkönnyítsük az eljárásokat. Egyszerűenek az oka, ha valakit természeti katasztrófa érint, az életét, a körbevevő infrastruktúráját, az üzletét, ha egy év múlva kapják meg a segítséget, addigra visszafordíthatatlanná válik a kár. Különösen a gazdasági tevékenységből származó kieséseket érintve. Köszönöm. with the shadow on behalf of me. Köszönjük szépen, akkor folytatjuk a munkát az árnyék előadókkal, megadom a szót egyből az első. Köszönöm szépen, Statters árnyék előadó nem tudott itt lenni, ezért megkért engem, hogy mutassam be a felír, az összeírt információit, ezért most angolra is vártok. Pikola úr, köszönet az előadá, előadónak a munkájáért. A tavaly júliusi létrehozása óta a 3,8 milliárd euró, amit a szolidaritási alap kiírt, 69 különböző kérelemre lett kifizetve. A bizottság sokszori kérése után az szabályok módosítását 2014-ben fogadták el. Az előleg fizetéseket is bevezették, és több időt adtak az országoknak a támogatás kihasználásához a szabályok is egyértelműbbek lettek, és nagyobb hangsúly került a megelőzésre a katasztrófák tekintetében. Mindezek ellenére a kifizetések folyamata továbbra is lassú. Még a reformokkal együtt is legalább 8-10 hétre van szükség, de gyakorlatban általában ennél jobbat, jobbat többre, 6-8 hónapra. Figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy megnöveljük az eszközök kifizetését, annak érdekében, hogy nagyobb mértékben tudjuk lefedni a, a kártérítéseket, jelenleg ez 3-5 százalék között van. Emellett nagyobb átláthatóságra is van szükség a határidőn belüli kifizetések felhasználása érdekében. Egyetértünk az előadóval abban, hogy a határ értéket valóban a GDP 1%-ára kell tenni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a jelentésnek inkább a sikeres és sikertelen példákra kell, hogy koncentráljon a gyakorlatból. Fel kellene mérnie a lehetőségeket, az, amelyek, el, amelyek felálltak, amióta létrehoztak az alapot. Jelenleg inkább a 2014-es esetekkel foglalkozik csak. Végül pedig a migrációs válsággal kapcsolatban úgy vélem, hogy ezt el kell választani ettől az értékeléstől, ugyanis ezen célra egyéb eh, alapok is vannak, a szolidaritási alap pedig a természeti katasztrófákra vonatkozik. Én magam számos módosítót nyújtok be, és örömmel várom a jövőbeli együttműködésünket. Köszönöm. Végül pedig szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik kellemes vakációt kívántak, ugyanis számomra is ez volt az utolsó hozzászólás ebben a bizottságban a nyári szondját előtt, ezért mindenkinek kellemes pihenést kívánok. Én magam konkrétan Portugáliába megyek augusztus végén, tehát Roasz úr hozzászólását is támogatom. Köszönjük szépen, és a jó kívánságokat is. Peraval urat nem látom, hogy megjelent volna, van Miltenburg urat azonban igen, ezért megadom neki a szót, mint árnyék jelentő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az előadónak ezt az értékes jelentést. Egyetértünk azzal, hogy a szabályozások legutóbbi reformja jó irányba vitt minket. Az átalakítás a 2014-es év során még viszonylag friss, ezért túl korainak érzem, hogy újabb átalakításokat tervezünk. Három aspektus szeretnék kiemelni a dokumentumból. Az eszközök felhasználásának sebességét, a megelőzés fontosságát és a támogatási határérték felállítását. Elsőként a sebességgel foglalkozni. Mindenképpen meg kell gyorsítanunk a folyamatokat, minél előbb el kell, el kell értékelnünk kell a kérelmeket és kifizetni. Az uniónak a lehető leggyorsabban kell kezelnie a helyzeteket, hogyha tényleg szükség van az ilyen alapokra. Hogyha elhúzódik a tanács és a parlament közötti tárgyalás, az elfogadhatatlan, hiszen arra van szükség, hogy a lehető leggyorsabban felépítsük újra az adott régiót és az érintett emberek életét is vissza tudjuk állítani a megfelelő útra. Azután nagyon fontos a megelőzés. A klímaváltozás csak folytatódni fog, a természeti katasztrófák száma is nőni fog, és ezeknek kiterjedése, de száma is valószínűleg egyre nagyobb lesz. Már 8 milliárd eurót tettünk félre a megelőzésre, és nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő innovatív projektekbe fektessünk be, amelyek valóban képesek a katasztrófák hatását csökkenteni. Annak érdekében, hogy projektek ne csak az emberi szenvedést csökkentsék, hanem a fenntarthatóságot is erősítsék. Harmadik pont. Az előadó a 14-es bekezdésben azt vetíti elő, hogy a támogatási határérték az értékelt az érintett régió GNDP-nek 1%-ára kell, hogy tegyük, tegyük. Ezzel kapcsolatban azonban még nem vagyunk biztosak, ugyanis, hogyha úgy érezzük, hogy most azonnal újabb módosításokat kell bevezetnünk, akkor nem fogjuk tudni, hogy ezeknek a hatása pontosan milyen az előzőköz képest. Azonban értem a jelentéstevő motivációját, és azt is értem, hogy el kell választanunk a migráns válságot a természeti katasztrófáktól. Bár annak a válságnak is nagyon komoly a hatása az együttműködésre és a társadalmakra, nem keverhetőek a természeti katasztrófákkal. Hogyan tudjuk például a migráns a migráns válság hatását mérni az adott régióra. Úgy vélem, hogy ez csak plusz bürokrációhoz vezetne, hogyha ezt is megpróbálnánk felmérni. Ezért inkább szeretnénk, ha ezzel kapcsolatban nem kellene még bonyolítanunk a tanácskozásokat a tanácssal. Kedves elnök, a legutóbbi legutóbbi szabályváltoztatások hatásait még inkább ki kellene várnunk, érdemes lenne talán néhány évig még ennek e, időt adni, hogy lássuk, hogy pontosan milyen hatás ered a legutóbbi reformokból. Amennyiben azonban az az eredményünk, hogy a tagállamok többet fektetnek be a megelőzésbe, és e, jobb a, és gyorsabb lesz az alapok elérhetés, akkor mindenképpen sikerre vittük a szándékunkat. Köszönjük szépen. A következő árnyékelődő Valina asszony, megadom neki a szót. Itt van? Nem, nincs itt a teremben, úgy látom. Igen, kollégájának adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném megköszönni elsőként az előadónak a munkája bemutatását, és a munkát, melyet belefektetett. Az EUSA úgy vélem nagyon fontos eszköz készlet az Európai Unió számos polgára számára. És elég valószínű az is, hogy a következő években egyre fontosabb eszközé válik a kezünkben, hogy segítsen enyhíteni a klímaváltozás negatív hatásait, illetve a további természetkatasztrófákat is. Először azonban szeretné a titkárság figyelmét felhívni két apró hibára. Az egyik a 2014-es éves jelentés, ami ez nem a megfelelő kódot adták meg a dokumentumban. Emellett a regionális bizottság jelentése is 2014-ből származik, nem 15-ből, de ez csak apró elütés lehet. Mi magunk is be fogunk nyújtani módosításokat, melyekkel irányíthatjuk egy kicsit a jelentés kialakítását, ugyanis úgy véljük, hogy a szolidaritási alap célkitűzéseit valóban minden katasztrófára ki kell terjeszteni, a humanitárius katasztrófákra is. Szolidaritási alapnak hívjuk, ezért fontos, hogy minden különböző jellegű humanitárius tevékenységet tudjunk belőle finanszírozni. Emellett egy másik módosítást be fogunk nyújtani, a határértékek és az elfogadhatósági határ kapcsolatában. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamok könnyebben hozzáférnének az eszközökhöz. Mi magunk arányos hozzáférési rendszert szeretnénk látni, a jelenlegi progresszív helyet. Ugyanis úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyet, a jelenlegi helyzetben a gazdagabb régiók nagyobb mértékben hozzáférnek a pénzekhez, és legtöbb helyen ezt a progresszív rendszert alkalmazzák. A félretett pénz kérdésében 500 millió eurót tettünk félre 2012 óta. Ám a klímaváltozás azt mutatja, hogy a természeti katasztrófák száma a jövőben is csak nőni fog. Az elérhető mennyiségű pénzt ezért a szolidaritási alapban is növelni kell a jövőben. Emellett a földrajzi határok kérdését is rendezni kell a természeti katasztrófáknál. Végül pedig fontosnak találjuk, hogy a nemi egyenlőséget és a nőjogok, egyenlős, nőjogok szavatolását is fel kell venni a feltételek között, ugyanis nagyon sok esetben a nőket érinti nagyobb mértékben a természeti katasztrófák hatása ez egész egy, egyértelműen ki lett mutatva több különböző nemzetközi intézmények által kiadott dokumentumban. Az ENSZ stratégiájában is a katasztrófák csökkentésére vonatkozóan, ahol kimondják, hogy a nemi kérdést is integrálni kell minden döntéshozási folyamatba, a kockázatértékelésbe és a kezelési folyamatokba is. Ez egy kiemelten foly, fontos kérdés az oktatásban és a riasztási helyzetekben is. Itt hivatkoznék a Világbankra is, amely szintén kimondta, hogy a nők nagyobb arányban veszítik el életüket természeti katasztrofákban, mint a férfiak. Ezért a tervek, tervek összeállítása esetén sok hibát elkerülhetünk, és több életet mentettünk meg, hogyha ezt is figyelembe vesszük. Ez lehet az a pillanat, amikor ezeket az új gondolatokat is felvehetnénk az alap kialakításának keretébe. Köszönöm szépen, remélem, hogy ezzel is több kohéziót érünk el a tagállamok között, valamint mindenkinek kellemes vakációt kívánok. Köszönöm szépen, a Rope úr a következő árnyékelő, az, akinek megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is köszönet mondok Csikó kollégának a kiváló jelentés, véleménytervezetért. Az Európai Szolidaritási Alap céljai nemesek, azok, hogy minél gyorsabb támogatást nyújtsanak olyan régióknak vagy, tá- vagy tagállamoknak, amelyek természeti katasztrófákat szenvedtek el. A tervezet nagyon jól illusztrálja ezeket a lehetőségeket, de néhol elmarad attól, amit elvárnánk tőle. Ezért néhány gondolatot szeretnék felvonultatni. A 2014-es, miért a 2014-es évet tesszük a jelentés középpontjába egy, a 2016-os évben? Emellett úgy látszik, hogy túl alacsony a kérelmek száma, ezt is érdemes lenne kiemelnie a jelentéstevőnek. Megkérdezném a bizottságot arról is, hogy mi az oka annak, hogy, ilyen, hogy sok a csúszás, a késedelem, ugyanis az okokat nem fejti ki a dokumentum. Vannak egyéb problémák is még. A 2014-es jelentésben azt látjuk, hogy számos olyan eset volt, például Szlovénia esete, amikor a gyors segélyt több mint egy évvel megkésve fizették ki a kérelem benyújtása után. Hogyan hívhatjuk ezt gyors reagálási segélynek? Egy másik kérdés, miért nem magyarázta el a bizottság a jelentésben, hogy több mint egy évre volt szükség a gyorsegére? Úgy gondolom, hogy a dokumentumokban magyarázatot is kell kérnünk a bizottságtól az ilyen megcsúszásokra, és meg kell kérnünk, hogy magyarázza, hogy mit tervez, milyen intézkedéseket annak érdekében, hogy lerövidítse a válaszadási időt. Egy további probléma. hogy több olyan tagállam van, amely 10%-os, nagyon magas szintű, nem érvényesíthető kérelemmel rendelkezik. Hogyan magyarázhatjuk ezt a magas arányszámot? Az európai támogatások kapcsán mindig meg kell róla bizonyosodnunk, hogy az emberek, akik ezeket a támogatásokat kiosztják, biztosnak kell lenniük, hogy döntésük helyese vagy nem, mielőtt a kifizetéseket elkezdenék foganatosítani. Emellett hiányzik nekünk egy kicsit a fenntarthatóság gondolata is. Úgy véljük, hogy többet, több, nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a megelőzésre, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is. Szükségünk lesz preventív intézkedésekre, amelyeket prioritásként kell kezelnünk. Emellett azonban szeretnék gratulálni Csekov úrnak, aki felvette a dokumentumban azokat, az intéz, azokat a rendelkezéseket is, mely szerint több különböző alapot ki lehet használni, például az ESB alapokat is. Ez a fajta rugalmasság növelheti az alapok használatának rugalmasságát, és ilyen esetekben jobban tudunk reagálni a valódi emberek igényeire. Köszönjük. Olyan kollégákkal szeretnénk folytatni, akik még szintén hozzászólnának a megbeszéléshez. Polcsár úr a következő felszólaló. Köszönöm a szót, elnök asszony. A következő dolgokat szeretnénk elmondani az EU szolidaritási alap kapcsolatban. Csehországban az elmúlt években szintén nagyon fontos, nagyon komoly áradások voltak, amikor én már a bizottság elnökeként otthon egyébként polgármester is voltam. Akkoriban látogattuk meg a kormányjal a legen, legjobban elöntött területeket és városokat. Kaptunk egyébként kifizetéseket az Európai Szolidaritási Alapból is, és hálás is vagyok a támogatásért. Ez még az Unióba való belépésünk előtt volt, és mégis megkaptuk ezeket a kifizetéseket. A gyors segítség nagyon fontos, ezt az előadó is felismerte. Köszönöm is neki ezt a felismerést, ugyanis egy természeti katasztrófa esetében a lehető leggyorsabb támogatásra van szükség. Gyorsan ad ki, két, ki kétszer ad, mondja nálunk Csehországban a szólás. Emellett azonban még azt is hozzátehetem, hogy a előadóval egyetértek a dokumentum tartalmában. Ha a segítségnyújtás folyamata bonyolult, nehézkes, az nem akkora segítség. Tudom, hogy sok a szabály, főleg a költségvetési eszközökre, tudom, hogy mindent ellenőrizni kell. Mégis az ilyen esetekben mindig arról van szó, hogy érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy ne foglaljuk össze az egészet egy központi intézményi, ugyanis, hogyha több különböző irodának kell dolgozni, az nehézkesebb. 2014-ben a szolidaritási alap reformjai keretében már megfelelő módosításokat hajtottunk végre, Kérdés az, hogy két éve később azonnal újból változtatnunk kell-e. Érdemes eh, azt is megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt előre mozítani mi, mint Európai Parlament. Ugyanis éppen az EUSA az az alap, amelyet a, amely a polgárokat a nehéz helyzetben nagyon komoly pozitív hatással segítheti meg. hogyha a katasztrófáknál sebesülések, balesetek és halálesetek is előfordulnak, azt külön kell külön kell kezelnünk, de emellett a nemek kérdését is fel kell még vennünk a tervezetbe. Köszönöm, megadom a szót a következő kollégának. Köszönöm, elnök úr! Az EUSZA nagyon fontos és hatékony eszköz, amelyet 2012-ben állítottunk fel, hogy az Európai Unió szolidaritást mutassuk a katasztrófa sújtotta régiók iránt a nagyobb árvizek után. Ez egy olyan alap, amelynek jelenleg és a jövőben is nagyon komoly szerepe lesz a természeti katasztrófák kezelésében. Emellett az szolidaritásunk egyik legerősebb szimbóluma a rossz időkben. Ezért fontos az, hogy az intervenció idejét leegyszerűsítjük, le csökkentsük, hogy a katasztrófa után a lehető leggyorsabban tudjunk fizetni, amikor a legjobban szükség van rá. Ahogy Csikó kolléga is mondta, a 2013-as árvizek eh, Horvátországban eh, nagyon nagy problémát eh, okoztak. Már másnap megjelentünk elegendő ruhával és élelmiszerrel, de az emberek elhelyezése nagyon nagy gond volt. A házakat ugyan újjáépítettük, azonban a gyárakat és az üzleteket nem tudtuk. Ezért két évvel később megvannak a falvak, megvannak, újra vannak életve a városok, de már nincsenek benne emberek, ugyanis elköltöztek Németországba, Ausztri- Ausztriába, bárhova, ahol találnak munkát. Tehát, ha újraépítünk egy egész várost, akkor a munkahelyeket is újra kell teremtenünk. Köszönöm. The floor is yours. Köszönöm szépen. Következő hozzászólja szó. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló ötletekért, amelyeket mm, beletett a szöveg tervezetébe. A szolidaritási alapok számunkra az antillákról érkezőknek az elmúlt tíz években három ciklonnal kellett megküzdeniünk, ráadásul földrengések is voltak. Számunkra ez nagyon komoly hátrányt jelent. Ezért a szolidaritási alap rendkívül fontos forrás számunkra. Nagyon jó az, hogy a jelentéstevő hangsúlyozta a megelőzés fontosságát. Gyakran mondjuk, de nem eléggé tesszük ennek az alapnak a mobilizálása szerintem nagyon sokkal gyorsabban kéne, hogy megtörténjen. Nagyon jó, amikor, hogy van egy ilyen alap, de amikor hónapokat és hónapokat várunk, várnak az emberek arra, hogy kártanítsák őket, ez nagyon sok hátrányhoz vezet. Örülök annak a lehetőségnek is, hogy néhány hogy nyújthatok be, hogy a már is nagyon gazdag és kiváló információ gazdag szöveget még tovább finomíthassam. Köszönöm szépen, kíván-e bárki más hozzászólni? Fanny Szteroly úr. Köszönöm a szót. Én magam is köszönöm a kollégának a munkáját, és a valódi gyakorlati példák kiértékelését. Két gondolatom lenne. Az egyik az, hogy a polgárok azt várják tőlünk, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni. Másrészt azonban azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan értékeljük a katasztrófa kiterjedését, milyen százalékot vagyunk képesek segíteni a régióban. Máshogy is gondolhatnánk ezt azonban, például úgy, hogy a különböző természeti katasztrófa fajtáknál amelyek gyakrabban fordulnak elő, az unió támogatását olyan esetekben, amik nem érik el a küszöböt, egy alacsonyabb százalékot térítünk. Hollandiáról beszélek például, Hollandia déli részén extrém állapotok alakultak ki az alma méretű jégeső miatt, amik teljes melegházakat elpusztítottak. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban mit tud segíteni az Unió. Ilyenkor azonban az a probléma, hogy olyan magasak a határértékek, hogy adott esetben nem tudunk ilyesmivel kapcsolatban kérelmet nyújtani. Ezért fontos lenne a differenciálni a különböző esetek között értem én, hogy különböző százalékokhoz kell kötni az unió segítségét, de ilyenkor felmerül a polgárokban, hogy mit segít egyáltalán rajtunk az unió. Minél konkrétabb a segítség, annál jobb. A jelenlegi rendszer azonban nem mindig működik optimálisan. Nem akarjuk természetesen teljes egészében megváltoztatni, de fontos lenne differenciálni a különböző problémák és a különböző esetek között. Tudom, hogy most itt jelenleg nem a jogszabályozást, jogszabályozással foglalkozunk, hanem csak a jelentéssel, de ezt hozzá szerettem volna tenni. Köszönöm. More suggestions. Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, akkor az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Bachter úr a régió főigazgatóságtól. Remélem jól ejtettem a nevét. Igen, Johannes Wachter vagyok a regionális politikáért felelős főigazgatóságtól, és én vagyok felelős a szolidaritási alapért. Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentést, és csak azt tudom elismételni, amit szerintem már múltkor is mondtam, hogy a bizottság szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és különösen ennek a szakbizottságnak, illetve a költségvetési szakbizottságnak a folyamatos támogatásért, amiben a szolidaritási alapot részesítik. A szolidaritási alapnak nyilván vannak még hiányosságai, és lehetséges, hogy az összes várakozásnak nem tud megfelelni, akár itt a parlamentben, de különösen a katasztrófa sújtotta területeken. Mindazonáltal nagyon fontos eszközről van szó, hiszen segíteni tud az embereknek és a tagállamoknak súlyos katasztrófák után. Az utolsó számok igazán lenyűgözőek. 24 ország esetében mobilizáltuk a, a, az alapokat, 71 katasztrófa esetében néha tagjelölt országok is kaptak támogatást, és 3,8 milliárd eurót költöttünk erre a célra az elmúlt években. A 2014-es felülvizsgálat, amit említettek, nagyon komoly javulást ért el, és egy sor problémát kezelt, amiket itt ma is felvetettek. Az európai számvevőszék jelentésében is szerepelt ez az alap, amikor az Abruzzói 2000 2000-es 10-es földrengés utáni segítségnyújtásunkat értékelték. Jogos lenne, hogyha a mostani működése alapján az új rendelkezéseket figyelembe véve értékelnék az alap működését sajnálatos módon, vagy mondhatom így is, hogy szerencsére 2014 óta csak kevés esetben került sor az alap mozgósítására. Nem tudjuk, hogy mikor következik be a, egy katasztrófa, egy természeti katasztrófa. Néhány évben nagyon kevés ilyen történik, máskor sokkal több. 2014 óta kevés katasztrófa történt, úgyhogy talán korai lenne végső ítéletet hozni arról, hogy az új rendelkezések vajon megfelelnek-e a várakozásoknak. A bizottságnak meggyőződése, hogy világosan látszik az, hogy egyszerűbbé vált, világosabbá, és jobban reagálóvá a szolidaritási alap. Számos előleget sikerült kifizetnünk az elmúlt év óta, az a 2015-ös költségvetéssel vált lehetővé, valamint elmondhatom, hogy ez komoly előrelépés jelentett azoknak az országoknak, akik ezóta kellett, hogy kérjenek az alapból támogatást. És a regionális katasztrófák esetében alkalmazott sokat bírált kritériumok, amik egyébként nagyon gyakran fordultak elő, sokkal világosabbá váltak. Az új kritériumok óta egyetlen regionális katasztrófát sem kellett elutasítanunk. A múltban a korábbi kevésbé világos rendelkezések értelmében a regionális katasztrófák utáni pályázatoknak több mint kétharmadát el kellett utasítanunk, és ez nagyon sok frusztrációhoz vezetett azoknak a körében, akik reménykedtek benne, hogy a segítségükre sietünk az alapokból. Az új rendelkezések, illetve az Európai Bizottság most vizsgálja el ezeknek a végrehajtását. Végre sokkal szorosabban nyomon követjük az alap felhasználásának a módját, és megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Uniónak a végrehajtásban betöltött szerepe hogyan valósul meg. Ezt az értékelést gyorsabban el tudjuk végezni. Azt is bírálták, hogy a végrehajtás nagyon hosszadalmas. Természetesen az új pályázatok és az aktuális katasztrófák élvezik a prioritást. A végrehajtás felgyorsítása, a világos, átlátható eljárás szintén fontos, de hát ez a második a prioritási sorunkban de úgy érzem, hogy most ezt is jobban végezzük, mint a múltban. Kérem, emlékezzenek arra, hogy mi volt az érvelés 2002-ben az alapfelejtása mögött. Az összes javítás, kiigazítás ellenére az alapérvelés ugyanaz maradt, akkor kell tehát segítenünk a tagállamokat, amikor katasztrófák sújtják őket. Nem minden katasztrófára vonatkozik ez, hanem arra az esetre, amikor egy vagy több tagállam és esetleg tagjelölt ország nagyon komoly nehézségekbe ütközik abban, hogy saját forrásaiból küzdjön meg a katasztrófába. Tehát nem célunk egyelőre sajnos, hogy minden esetben közbelépjünk, bár persze szeretnénk, de hát vannak nekünk is korlátaink és csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy a jelenlegi több éves pénzügyi keretben az alap éves allokációját 1 milliárd euróról a felére 500 millióra csökkentették a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Az is, ha céljaink közé tartozik, hogy pénzügyi szolidaritást mutassunk a tagállamokkal, és segítsünk egy katasztrófa pénzügyi következményeinek a leküzdésében. Sajnálatos módon nem vagyunk sürgősségi eszköz, más eszközök állnak erre a célra a bizottság rendelkezésére, például az ECO főigazgatóság eszközei, amelyek lehetővé teszik azt az EU-nak, hogy azonnali reagálásra kerítsen sort egy katasztrófa esetében, például repülőgépeket mozgósítson, elsősegélyt nyújtsanak, gyógyszereket küldjenek az állampolgároknak. A szolidaritási alap sajnos ezzel nem foglalkozhat. Természetesen vannak lemaradások, és néha a, ez a késlekedés szükséges is, mert a bizottság saját kezdeményezéséből nem tudja aktiválni a szolidaritási alapot, hanem ehhez kérvényre van szükség. Három hónapba telik, mi el tudjuk kezdeni egyáltalán a munkát. Tehát megkapjuk a pályázatot, le kell fordítani, sajnos nem csak angol és francia nyelveken dolgoznak, hanem mondjuk észt, görög, stb. más hivatalos nyelvek is felmerülnek. Az adófizetők azt is várják, hogy mi ezeket a kérelmeket megfelelően elbíráljuk, és a bizottság ráadásul ezután nem rendelkezik a zsebében egy csomó pénzzel, hanem az Európai Uniós költségvetésen kívüli forrásokból kell mozgósítani az összegeket a parlament jóváhagyásával, és egy komplett költségvetés módosítási eljárás le kell folytatni, ez hónapokba telik. Aztán a nemzeti parlamentek felülvizsgálhatják 8 héten keresztül ezt a döntést. Mindez oda vezet, hogy hónapokba telik, amíg mozgósítani tudjuk a pénzösszegeket. Mi szeretnénk gyorsan lépni, de hát az előbb felsoroltókokból nagyon sok időbe telik, amíg lépni tudunk. A kiegészítő jelleg más instrumentumokkal. Felvetették ezt a kérdést is a képviselők, a bizottság is hangsúlyozza ennek a fontosságát, de különösen azokra az erőforrásokra, amik az EBA alapokban, a struktúrális alapokban szerepelnek, ezeket hatékonyabban kell felhasználni, és jobban ki kell használni a szolidaritási alappal való kiegészítő jellegét. Ez az 500 millió évente a megelőzésre nem elég. A jelenlegi rendelet értelmében csak más jellegű esetekben tudunk fellépni mi a gazdasági vagy a menekültválságra nem tudunk reagálni, csak természeti katasztrófákra. A mi cselekvési körünkben sajnos ezek nem tartoznak a jelenlegi rendelet értelmében. És nyilván a rendeletet a bizottságnak be kell tartania. Hát csak elismételni tudom azt, amit az elején mondtam. Nagyon köszönöm ezt a jelentést, üdvözöljük az Európai Bizottság meg fog tenni mindent, hogy további administratív lépésekkel gyorsítsa az eljárás, növelje az átláthatóságot, és ezzel köszönöm is a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a részletes magyarázatot. Csikó úr kívánja lezárni a vitát? Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok a kollégáknak, akik hozzájárultak ez a saját kezdeményezésű jelentéshez, és köszönetet mondok a bizottságnak is, amely hajlandó finomítani az eljárásait, a szinergia beli hiányosságokat, és azt az igényünket is figyelembe veszik, hogy nagyobb átláthatóságot szeretnénk elérni. Július 19-e a módosítók benyújtásának a határideje, úgyhogy remélem, addig megkapom a módosítókat, és nem marad más hátra, mint hogy jó nyarat kívánjak Önöknek. Köszönöm szépen, még egy pár percben befejezzük a további napi rendi pontjainkat. A koordinátorok határozatainak jóváhagyása következő feladatunk. A koordinátorok tegnapi ülésén megszületett döntéseket tegnap e-mailben körbeköltük. Remélem el tudják ezeket fogadni, úgy tűnik, hogy igen. Akkor ezt jóváhagyjuk. Egyéb kérdések van-e bárkinek el napirendi pont alatt felvetendő témája, Van Nisztelrooy úr, nincsen semmi az egyéb kérdések alatt. Mehetünk nyaralni? Akkor már csak emlékeztetem önöket, hogy a következő ülésünk szeptember 8-a csütörtök reggel 9 órakor kezdődik. Köszönetet mond az elnök asszony a tolmácsoknak is, és mindannyiunknak napos, békés nyári szünetet kíván. Jó benyomásokat, és egy inspiráló időszakot, hogy felkészüljünk az őszi kemény munkára. Ezzel a mai ülésünket berekeztem, és megkezdődik a nyári szünet.